A közép-afrikai köztársaság az első sorban. Fotiga asszony kérem, hogy szólaljon fel, tessék. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej a humanita... Köszönöm szépen. Fel szeretném hívni a figyelmet a köz- közép-afrikai köztársaságban uralkodó emberi jogi helyzetre, amely egyre rosszabb. Az Európai Unió küldöttsége némi eredményt ért el. A SZEDE bizottság azonban úgy látja, hogy ez nagyon kevés. A Minuszka misszió működése most kétségessé vált. Kétséges, hogy végre tudják egyáltalán hajtani. Az ENSZ főtitkára is megnyilvánult a kérdésben, de úgy gondolom, hogy minden országnak, a nemzetközi közösségnek segítséget kéne nyújtania a közép-afrikai köztársaságnak ahhoz, hogy elkerüljék a radikalizációt. Louis Michelnek adok szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. 2015 áprilisában elkezdődött egy olyan mobilizációs folyamat, amely politikai perspektívára ad esélyt. Franciaországnak is fontos szerepe van ebben, de jó lenne, hogyha többi európai ország is reagálna a kihívásokra. Szembez a asszonynak és az átmeneti asszonynak és az átmeneti hatóságoknak sikert kívánok a projektekkel. A, a börtönnel kapcsolatban, illetve általában a börtönviszonyokkal kapcsolatban hamarosan népszavazás lesz. Egy biztos, hogy az átláthatóságot a választások során, amelyek az év végén várhatóak, meg kell teremteni, és a tervezett napirendet a legszigorúbban be kell tartani. Kora úr! Köszönöm, elnök úr. A közép-afrikai köztársaságban sajnos van annak komoly esélye, hogy a helyzet eszkalálódik, és, és polgárháború alakul ki. A közép-afrikai köztársaságban hihetetlen lehetőségek vannak, hihetetlen potenciál, nagyon csék vannak, de sajnálatos módon a gyarmati múlt még mindig visszatekint vége van már a francia gyarmatosításnak, de az, az új típusú gyarmatosítás elkezdődött, főleg a fa ö, nyersanyagra vonatkozik ez. Még ma is nagyon sok civil szervezet jelzi, hogy a fa exportban fa exporttal a felkelőket támogatják, az, az ő ők profitálnak ebből anyagilag. Köszönöm, páncéri képviselő. Köszönöm. Különböző vallási közösségek között robbantak, robbant ki egy erőszak hullám az elmúlt időszakban, ez nagyon aggasztó. 2012 óta érezhető a válság a közép-afrikai köztársaságban azóta nagyon komoly bűncselekményeket követtek el, háborús bűnöket, illetve emberiség elleni bűnöket is. Mindenképpen föl kell lépnünk erőteljesen, mindenképpen el kell érnünk azt, hogy legyen egy működő igazságszolgáltatás, és fontos, hogy védjük az emberi jogokat a közép-afrikai köztársaságban. Az EU-nak is van szerepe. Minden lét, rendelkezésünkre álló eszközt alkalmazni kell, hogy ezt elérjük a közép-afrikai köztársaságban, a válságból ki kell lépni, és átmenetet kell biztosítani egy új demokratikus állam felé. Ez irányba kell tehát munkálkodnunk. Köszönöm. Köszönöm. Tunek ellám következik. Köszönöm, elnök úr. Szeptemberben új összecsapásokra került sor a közép-afrikai köztársaságban. Nagyon aggaszt, hogy a szektáriánus válság újra kiéleződik. Két keresztény templomot gyújtottak föl és raboltak ki, de muzulmán imahelyeket is támadtak. Tehát a legfontosabb most, hogy először az erőszaknak véget kell vetni, be kell vezetni a jogállamiságot és szabályos választásokat kell kiírni. Ez a muzulmán-keresztény ellentét, ez nem akkora, mint amekorának az egymással szemben álló politikai erők ezt megpróbálják bemutatni, felnagyítani. A nemzetközi nyomás nélkül nem várható javulás. Nem sokára választások lesznek, erre nagyon oda kell majd figyelni Európának is. Sargentini asszony kap most szót. voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. A közép-afrikai köztársaságban uralkodó válságos helyzet most a szíriai és a szudáni helyzet után a legsúlyosabb humanitárius válság világban, de ez sokkal kevesebb figyelmet kap, mint a másik kettő. A felkelők és a kormány közötti harcnak most már két millió menekült áldozata van, és a Vöröskereszt és más segélyszervezetek képtelenek még a fővárosba is bejutni. A megsérült emberek saját lábukon kénytelenek eh, elmenni távoli kórházakba. Tegnap egyébként eh, külföldi katonák is eh, megsérültek. A fa és gyémánt kereskedelem, ez a piszkos üzletág tartja a fogságában az egész országot, az illegális kereskedők uralma alatt van. Ezekre kéne lecsapni, ezekre a fekete véres gyémántokra és gyémántkereskedőkre, és ki kéne szárítani az ő erőforrásaikat, pénzügyi forrásaikat. Európa azonban továbbra is nagy felvásárlója a trópusi fa exportnak és gyémánt exportnak, és például belga cégek is vásárolnak ebből az országból, nagyon bizonytalan hátterű és előállítási körülmények között létrejövő termékeket. Verzsi asszony kap most egy percben szót. Euh, euh, Elnézést. A közép-afrikai köztársaságban a függetlenségük óta a legsúlyosabb humanitárius válságot tapasztalhatnak. Ez alapvetően gyerekeknek van sürgősen segítségre, többek között élelmiszer segítségre biztonsági problémáik vannak a lakosoknak, illetve nagyon nagy gondot jelent az, hogy a kitermelt fát, illetve gyémántot hogyan exportálják, hogyan értekesítik. Nagyon fontos az, hogy politikai módon oldjuk meg ezt a válságot, ne katonai módon. Nagyon fontos továbbá, hogy a korrupció ellen is felvegyük a harcot. A francia erők, francia erőket megvádolták azzal, az ENSZ kötelékében, megvádolták őket azzal, hogy különböző jogellenes cselekedeteket követtek el, nos ezt ki kell, ki kell vizsgálni, mégpedig független módon. Köszönöm. Köszönöm Vent a képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a Közép-Afrikai Köztársaság a világ egyik legszegényebb országa, és ahogyan a kollégák elmondták, ez az ország függetlensége, elnyerése óta eltelt időszak legsúlyosabb humanitárius válságát éli. A lakosságnak több mint a fele sürgős humanitárius segítségre szorul, a lakosság 35%-a menekült, illetve menekülni kényszerül az országon belül. Fontos, hogy az Európai Unió növelje segítség, a segítségnyújtást az országnak, nem csak humanitárius segítségnyújtás révén, hanem különböző projektek révén is, ahol, amelyek segítségével javítható az egészségügyi rendszer és más egyéb területeken is javulás érhető el. Fontos a békéltetés, a biztonság szavatolás és az emberi jogok tiszteletben tartásának. Biztosítása köszönöm, párnyó képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Még egyszer, problémák vannak a köztársaságban az elmúlt ö, ö, héten Bangiban több ö, tucat ember vesztette életét. Nos, voltak különböző javaslatok, ö, még a múlt hónapban megbeszéltük ezeket, de sok ezekből még mindig él. Nagyon fontos, hogy mi hamarabb megrendezik a választásokat. Az átmeneti kormány nem létezik, ezért mi hamarabb be kell rendezni a parlamenti választásokat. Nagyon fontos az, hogy a milíciákat lefegyverezzük. Ez prioritás véget kell vetni az erőszaknak, az instabilitásnak, illetve föl kell készülni a jövőre. Arra kérem azokat a tagállamokat, akik még ezt nem tettek meg, hogy járuljanak hozzá a hosszú távú fejlődé, ahhoz az alaphoz, amely a hosszú távú fejlesztést szolgálja. Már 54 millió euró van ebben, de nagyon fontosnak tartom, hogy minden egyes tagállam befizessen ebbe az alapba. Köszönöm szépen, Szenra képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy a természeti erőforrások kizsákmányolása az oka az összes, nyomorúság, összes nyomorúságnak Afrikában. Ez így van a közép-afrikai köztársaságban. A fa, a gyémánt, illetve a kőolajra, a kőolaj kőolajat multinacionális cégek tartják a kezükben Közép-Afrikában, és ezzel a pénzzel fegyverzik fel a milíciákat, akik aztán elkövetik az erőszakot, akik embereket gyilkolnak meg és rabolnak el. Kérdésem, hogy meddig engedjük meg, maguk, megnyük meg, hogy folytatódjon ez a fajta kizsákmányolás, hogy így bánjanak a természeti erőforrásokkal, mikor vetnek véget a katonai intervenciónak, hogy a multinacionális cégek érdekeit védjék. Mit tesznek azért, hogy a nemzetközi hogy a, nemzeti kereskedel, hogy a nemzetközi kereskedelemben betiltsák azokat a gyémántokat, amelyeket ilyen módon nyertek ki. Köszönöm, most a spontán hozzászólások következnek. Fronzulika úr, először egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A közép-afrikai köztársaságban a különböző vallási közösségek összecsapásai nagyon aggasztóak, sokan veszítették életüket, és sokan kényszerültek elmenekülni otthonokból. Ezért mindenképpen szükség van arra, hogy a békéltetés, a stabilitás megteremtése és a humanitárius segítségnyújtás terén többet tegyünk. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az országot visszarántsuk a szakadék széléről, és hogy elősegítsük a milíciák lefegyverzését. További támogatásra van szükség az ország stabilizálása érdekében, és annak érdekében, hogy a menekült hullámot megállítsuk. Emellett fontos, hogy Közép-Afrikában kezeljék a szegénység problémáját, az egyenlőtlenség problémáját, és megerősítsék az állami intézményeket, fellépjenek a korrupcióval szemben, és elősegítsék a gazdaság talpraállását. A nemzetközi közösség támogatására van szükség az ország stabilitásának visszaállításában. Köszönöm. Köszönjük szépen, Marias képviselő, egy perc. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, a Közép-Afrikai Köztársaság egy gazdag ország, rendelkeznek erőforrásokkal, gyémántal, fával. Most azonban a legsúlyosabb humanitárius válsággal küzdenek az 1960-ban elnyert függetlenségük óta. Az országban 4,5 millió ember él, mindannyian súlyos problémákkal szembesülnek, és az országban élők fele gyermek. Ez még tovább súlyosbítja a helyzetet. A vallási közösségek azonban az erőforrásokért harcolnak valójában, és nem vallási okokból, ezzel párhuzamosan számos gyémánt kitermelő vállalat közvetlenül kapcsolódik az, e- a fegyveres milíciákhoz, amelyek büntetteket követnek el. A nemzetközi közösségnek azonnal fel kell lépnie, az Európai Uniónak pedig határozottabban kell fellépnie az országban uralkodó béke megteremtése céljából. A gyémántokat és az összes többi erőforrást pedig az országban élő lakosság javára kellene fordítani, Jakovcsics képviselő. A Közép-Afrikai Köztársaság egy olyan ország, amely az elmúlt évek során több folyamaton ment keresztül, megbékélés, a helyzet normalizálódása is bekövetkezett, most azonban igen súlyos problémákkal szembesül az ottani lakosság. Az ottani békefenntartókat megtámadják, emellett rablásokra került sor, fosztogatásokra, és felmerül a kérdés, hogy vajon a választások megoldják-e majd ezeket a problémákat. Nyilván a választások demokratikus folyamatot jelölnek, és fontos, hogy mindenki betartsa a választások eredményét, illetve elfogadja azokat, remélhetőleg ez majd hozzájárul a problémák megoldásához, de igen, jelentős érdekek fűződnek a különböző erőforrásokhoz, gondoljunk a gyémánt kitermelésre, illetve a fakitermelésre, és ennek fényében megkérdőjeleződik azért, hogy a választások megoldják-e a problémát, vagy szükség lesz egy hosszantartó szerepvállalás az országban. Castaldo képviselő, egy perc. Eh, Köszönöm szépen. A közép-afrikai köztársaságról beszélünk, ahol 2014-ben minden nap, minden egyes nap egyet, egy gyerek legalább meghalt, életét vesztette. A különböző szekták egymással harcolnak, és ez folytonos állapot. Polgárháborúról beszélhetünk, vallás, ennek vallási és etnikai okai vannak, illetve a gazdasági neokolonizációnak, neogyarmatosításnak. Egyértelmű, hogy milyen nagy gondot jelent például a szállítás vagy a közlekedés hiánya, a sérültek sem tudnak eljutni a kórházig. Minél több nyersanyag van, illetve természetes erőforrás egy országban, annál szegényebbek, úgy tűnik Afrikában a polgárok. A gyémántok az innen származó gyémántok sajnos nem képezik részét annak a listának, annak az dossziénak, amely a bizottság készített a háborús zónából származó ásványanyagokról. Nagyon fontos, hogy lefegyverezzük a milíciákat hogyha nem tudunk eltekinteni attól, hogy a multinacionalis cégek érdekeit eh, tegyük előtérbe, akkor sosem tudjuk megoldani ezt a problémát. Biztos úr következik. Kedves kollégák! Az erőszak legújabb hullámáról szól ez a sürgőségi anyag, a közép-afrikai köztársaságban az Európai Unió elítéli az erőszak minden megjelenését a közép-afrikai köztársaságban, ahogy ezt szeptember 28-án a főképviselő már elmondta. Nagyon fontos az, hogy mindenkit felelősségre vonjuk, aki részt vett az erőszak elkövetésében az országon kívül és belül. Ismételten megtámadták a humanitárius dolgozókat, megakadályozták őket abban, hogy elvégezzék feladatukat. A nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására szólítjuk fel a közép-afrikaiakat. Sajnos az elmúlt napokban is voltak EU-s áldozatok is. A polgárok nagy többsége a közép-afrikai köztársaságban megérdemlik azt, és ezt is követelik, hogy véget vessenek az erőszaknak, illetve hogy elinduljanak a béke és a gazdasági felindulás útján. Korábban azt gondoltuk, hogy az átmenet megfelelően elindult, de a legutóbbi intézkedések, egyért, vagy a legutóbbi események egyértelművé teszik azt, hogy nagyon fontos, hogy visszatérjünk a rendhez, illetve meg kell rendezni a választásokat a törvényhozásban. Katrin Szabapáns az átmeneti, az átmeneti kormány vezetője, neki szeretnék gratulálni. Nagyon fontos az, hogy átláthatóságot, inkluziót és szavahihetőséget tapasztaljunk az átmenetben. Jó lenne, hogyha mindenki el tudná fogadni ezt, illetve az átmenet után új, új alkotmányra van szükség, amelyet a polgárok nagy többsége támogatni tud. Továbbá a szociális kohézió meg szilárdítása van szükség. A biztonság kérdése szintén prioritás, nem csak a választások miatt. A közép-afrikai köztársaság továbbra is rendkívül veszélyes hely, nem szabad nem szabad tolerálni egyik fél részéről sem, vagy részére sem azt, hogyha továbbra is az erőszakhoz fordulnak. A felelősséget meg kell állapítani minden egyes esetben, illetve ne feledjük el azt, hogy humanitárius válság sújtja a lakosságnak legalább a felét. Az Európai Unió a jövőben is eljutatja majd a humanitárius segét mindazoknak, akik erre rászorulnak. És nagyon fontos az, hogy a humanitárius segély, illetve a hosszú, hosszú távú fejlesztési segélyeket megfelelően elosszuk. A BEGU alapnak ez a feladata. Tehát az EU is, illetve a helyszínen jelenlevő civil szervezetek is mindent megtesznek azért, hogy a közép-afrikai köztársaság lakosait segítsük. A közép-afrikai köztársaság fordulóponthoz érkezett, a stabilitás kapujában van. Hogy ez megvalósulhasson, ahhoz mindenképpen az kell, hogy meglegyen a jó akarat, illetve, hogy a bangi vezetőknek és a nemzetközi közösség vezetőinek meglegyen ehhez a politikai akarata a közép-afrikai köztársaság kérdését mindenképpen napirenden kell tartani a nemzetközi közösségben, és ehhez ez a mai vita egyértelműen hozzájárul. Nem szabad, hogy ebből a válságból is elfelejtett válság legyen. Köszönöm. Um, S-au primit șapte propuneri de rezoluție depuse. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Állásfoglalásé indítványokat nyújtottak be a különböző